Az első témával kezdünk most foglalkozni, a fejlődő országok oltóanyagokhoz való hozzáférésének kérdésével. Charles Görens, a liberális frakció tagja nyújtotta be ezt a problémát, ezt a kérdést szóbeli válaszra. Erre a kérdésre fog a bizottság ö, választani, miután meghallgattuk Görens urat, aki két és fél percet kap most. Mm. Köszönöm, elnök úr. A jelenlegi tanács bizottsághoz intézett kérdésemmel szeretném kifejezni azt, hogy rendkívüli igazságtalanság az, hogy a világ népességének 80%-a nem jut hozzá az H1N1 vírus elleni vakcinához. Pedig ennek általánosságban mindenkinek hozzáférhetővé kéne válnia évről évre felmerül a kérdés a szezonális influenzával kapcsolatban az, hogy honnan tudjuk izolálni az új vírustörzseket. Ezeket általában a fejlődő országokban tudjuk, majd az iparosodott országok laboratóriumban készülnek a nagy mennyiségben előállított vakcinák ebből. Azonban a vírustörzsek eredetileg a fejlődő országokból érkeznek, hiszen itt veti fel először a fejét az új típusú influenza általában. Teljes mértékben jogos kívánság az, hogy az iparosodott országok lakosságát megvédjük az influenzától, de az már nem, hogy közben a fejlődő országok lakossága vételen marad. Ezért ezt az igazságtalanságot szeretném befejeződni látni. Az egész népesség egészségügyi védelmére szükség van, és ehhez az országoknak a finanszírozást biztosítani kell. Hogyha nem tudják, akkor segítenünk kell. Szeretném megkérdezni, hogy az Európai Bizottság milyen eszközöket kíván mobilizálni annak érdekében, hogy ezt a hiányosságot pótolni tudjuk. Milyen stratégiája van a bizottságnak, hogy együttműködjön az érintett országokkal, illetve az olyan intézményekkel, mint például az ENSZ vagy a magánszektor, hogy olyan intézkedéseket tudjunk közösen hozni, amelyel a fejlődő országok lakosságát is hozzá tudjuk juttatni az oltáshoz. A WHO, és ezt az írott változatban nem említettem, akadályozza-e a fejlődő országokban az vakcina előállítását? Hogyha igen, akkor lehet, hogy érdemes lenne a WHO-n belül kezdeményezni egy olyan vitát, ami esetleg ezen akadályok lebontásához vezethet. Ezen túl milyen infrastruktúra és egészségügyi intézkedéseket kíván támogatni az Európai Bizottság a fejlődő országokban annak érdekében, hogy egyenlőbben hozzáférjenek azok lakosok is az influenzaoltáshoz. Orbán, para manifestar su respuesta en nombre de la Comisión. Por Orbán biztos úrnak adom meg a szót, mondja az elnök, hogy válaszoljon erre a kérdésre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretném Görens úrnak megköszönni a kérdését. Hiszen amikor megválaszolom, akkor alkalmam van arra is, hogy szóljak pár szót a világméretű influenza járványról is, valamint felvessem néhány aspektusát annak, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a fejlődő országok előtt álló problémákat segítsünk megoldani. Az Európai Unión belül és kívül is reagálnunk kellett erre a világméretű járványra. Tény, hogy ez egy olyan válság, amely globális megközelítést igényel, hogyha hatékonyan akarjuk megóvni állampolgárainkat, és akkor is, hogyha szolidaritást kívánunk mutatni a kevésbé fejlett országok irányába. Azért említettem a hatékonyság kifejezést, mert a korai előrejelző rendszer, illetve a vírus, illetve a járvány terjedésének a valós idejű követése, valamint azon intézkedések hatékonysága, amelyekkel megpróbáljuk ezt a járványt kezelni, mind rendkívül fontos intézkedések és tényezők. Akkor, amikor felkészülünk a megoldások keresésére. A szolidaritás mutatása nélkül nem lehetünk hatékonyak. Az Európai Unió a leg, az egyik leghatározottabb támogatója a fejlődő országok támogatásának és fejlődésének támogatásának, illetve az ő egészségügyi rendszerük fejlesztésének. Ezért ebben az új helyzetben is hasonlóképpen kell viselkednünk. Annak érdekében, hogy a jelen helyzettel meg tudjunk birkózni, az Európai Bizottság és az Európai Unió minden intézkedés, minden lépést meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a H1N1-es influenza vírus terjedését, terjedését megakadályozzuk. A WHO-val, a Világbankkal és más nemzetközi szervezetekkel is együttműködtünk, hogy hatékony megoldásokat találjunk arra, hogy hogyan tudunk technikai segítséget nyújtani, például a fejlődő országoknak, illetve hogyan tudunk például a világbankon keresztül olyan pénzügyi eszközöket mozgásba hozni, amivel ez megoldható. Ahogy a főigazgatónk is mondta, a világ még soha nem volt ennyire felkészült egy világjárványra. Az Európai Bizottság továbbra is nagyon jelentős szerepet játszik a különféle rendszerekben, amelyek ezt a felkészültséget biztosítják. Ezek a rendszerek arra lettek tervezve, hogy minden lehetséges influenza által jelentett fenyegetéssel felvegyék a küzdelmet. Ehhez tartozik persze a fejlődő országok vakcinákhoz való hozzáférése is. Körülbelül két évvel kezelő, ezelőtt a WHO-ban vitát kezdeményeztünk, különösen a világjárványokkal foglalkozó munkacsoportban, éppen ennek a témának a feldolgozására. A WHO hozta létre ezt a munkacsoportot, és Genfben ezen a héten meg fogjuk hallgatni a munkacsoport első ajánlásait. Az európai közösség játszik ebben a folyamatban. A végső ajánlásokat be fogják mutatni a WHO vezetőségének, akik január végén tartanak majd ülést. Ez lehetővé teszi majd nekünk azt, hogy hogyan lehet legjobban megtalálni az egyensúlyt a kutatás fejlesztés ösztönzése, az új orvosi és gyógyszeripari termékek előállítása között egy oldalról. Ez a, azért általában egy magánszektorban zajló dolog, és nagyon fontosak ebben a kontextusban a szellemi tulajdonjogok is, Más oldalról viszont meg kell tárni az egyensúlyt ezen oldal és a például fejlődő országokbeli lakosság hozzáférése az új eredményekhez, az új vakcinákhoz között. Vannak fenntartásunk azzal kapcsolatban, hogy biológiai anyagokat, alapanyagokat hogyan használnak fel kutatásra, a WHO-nak is vannak ilyen jellegű aggájai. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azok az eszközök, amelyek révén reagálni tudunk a világválság, a világjárványra, a lehető legszélesebb körben elérhetővé váljanak. Nyilván erre az új influenzára még nem volt oltás, és ez természetesen a termelési kapacitás, valamint a prevenció kérdéseit is felvetette. Óriási igény mutatkozott a vakcinákra, olyan országokból is, amelyek meg tudják engedni maguknak, hogy széles körben beoltsák a lakosságukat. Számos ország kötelezettséget vállalt arra, hogy raktároz is akár az igényeiknek igényeikhez szükséges mennyiségnél magasabb mennyiségben is vakcinákat, és ezt szolidaritási alapon akár 10%-os arányban is olcsón értékesíti a rászorulóknak. Természetesen támogatnunk kell az országokat abban, hogy felvegyék a küzdelmet a világjárványal kapcsolatban, és ezt nem csak az oltások rendelkezésre bocsátásával kell tennünk. Az oltások persze nagyon fontosak, de az általános egészségügyi rendszert is támogatnunk kell ezekben az országokban. Ez egy olyan támogatás, amit számos különböző módon az Európai Bizottság és a tagállamok már is megtesznek. Költségvetési támogatást nyújtunk, illetve e bizonyos országoknak, illetve támogatunk nemzetközi szervezeteket, amiknek ez a célja. Mindazonáltal minden ország felelős a saját fejlődéséért, és minden országnak külön vállalásokat kell tenni, amivel biztosítja azt, hogy az ilyen jellegű támogatásokat hatékonyan használják fel. Ezt szem előtt tartván természetesen nyomon fogjuk követni az eseményeket, és megpróbálunk az influenza járvány által támasztott kihívásnak megfelelni. Megpróbáljuk időben felismerni az eseteket, és megfelelően gondoskodni a betegekről. Ezen közben a prevencióra is nagy hangsúlyt fektetünk, amennyiben rendelkezésünkre áll például védőoltás. Súlyos válság esetében a közösség természetesen humanitárius segítségnyújtásra is képes. E területen alkalmazhatunk meglehetősen rugalmas intézkedéseket, már vannak az erre a területre elkülönített összegek jelentős válság esetében a nagy intézmények és a civil szervezetek rendkívül fontos szerepet fognak játszani. Az Európai Bizottság tudja, hogy számíthatunk az ő hatékonyságukra is. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most megkapják a szót a képviselők az egyes frakciók nevében. Első felszólalunk Gay Mitchell úr, aki a néppártot képviseli. Elnök úr, <clears throat> köszönöm szépen a szót. <clears throat> Az influenza újra meg újra felüti a fejét, és újra meg újra a hír újságok címlapjára kerül az oltóanyagok kérdése. A fejlődő világ lemaradottsága egyértelmű. A mai szóbeli kérdés kiváló időpontban mutat rá arra a hipokráciára, arra az álszentségre, amelyel a fejlett és a fejlett világ a fejlődő világgal szemben fordul, és ugyanakkor pedig hát elfordítja a fejét a szegény szenvedőktől. Ahhoz, hogy a fejlődő világnak is javuljon a hozzáférése a vakcinákhoz, ahhoz olyan rendszert kell alakítani, hogy azok, akik amúgy is jobban kitettek ezeknek a vírusoknak, automatikusan védelmet kapjanak eleve már a védekezés szintjén a vírusokkal szemben. A fejlődő országokból származó vírusok nem csak a szomszéd országokat érinti. Gyerekeket kell beoltani, és mutatja egy-egy oltási kampány, hogy 80%-kal visszaszorítható ö, ö, a egyes betegségek visszaszoríthatók, mint például a TBC. A, állítólag 26%-át a TBC-ből eredő halálozás 26%-át meg lehetne előzni ö, oltással. Ö, Ugye ez egy levegőn keresztül nagyon virulens módon fertőző kórokozó, és valamennyi fejlődő országban gondot okoz. Az étszer ugyanez a helyzet, 50%-kal lehetne ö, csökkenteni az elhalálozást AIDS-ből, hogyha rendes oltó ö, anyag állna és oltási kampányok állnának rendelkezésre. Tehát vannak pozitív példák, és ezeknek a tudatában, vagy például a uh, a rózsahimlő ügyében is ismerjük a jó példákat most is rá kell mutatnunk arra, hogy ugyanígy ez az influenza vírus esetében is működhet, csak rajtunk múlik, hogy mi történik. Nyomást kell gyakorolni a gyártókra, a kormányokra, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegyék az oltóanyagokat majdnem elkéstem innen, teljesen más téma, a liftajtó állandóan becsapódik, és be is szorultam a liftbe, tegyenek már valamit a liftekkel. Kiro, kiro... Amit ön tűtendi kérdésként felvetett, Szeretnék elmondani önöknek valamit, ami lehet, hogy titok is, a bürőülésen beszéltünk erről. A legutóbbi bürőülésén felhívtam a figyelmet arra, hogy milyen súlyos és komoly ez a probléma, nem csak itt Strasbourgban egyébként, hanem Brüsszelben is. Voltak olyan hetek, ahol esélytelen volt a labirintusokban való közlekedés, mert nem működtek a liftek. És remélem, hogy ez a probléma eljut az illetékes osztályokhoz, annak érdekében, hogy mi hamarabb orvosolják a problémát. Most Kesmen képviselő kapja meg a szót a szocialista frakció nevében. Két percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elterelni a figyelmet a liftekről, és visszatérni a járványra, illetve a halálesetekre. Természetesen támogatnunk kell a H1N1 vírus elleni vakcinát, de szeretnék, fel, szeretném felhívni a figyelmet olyan rendszerekre, amelyek működnek. Van egy olyan baktérium, amely tüdőgyulladást okoz, és ez gyermekek esetében, 5 eh, év alatti gyermekek esetében a halál egyik legfőbb okozója, és ez elkerülhető lenne egy vakcinával. Minden évben két millió gyermek hal bele a tüdőgyulladás valamilyen formájába. Azt gondolom, hogy egy globális problémáról van szó, és van megoldás. A tagország már kérték a bizottságot arra, hogy eh, támogassuk a világ legszegényebb eh, országaiban a vakcina oltásokat. Fontos, hogy a gyógyszergyárak és a piaci résztvevők is bekapcsolódjanak ebbe, erről önök még nem tettek eh, említést. Fontos, hogy a jelenlegi egészségügyi és fejlesztési célok között ez is megjelenjen. Egy jelentős lehetőséget eh, aknázhatunk ki a fejlődő országok esetében, és megakadályozhatjuk gyermekek halálát. Az a 71 ország, akik támogatást kaphatnának, közülük kevesebb, mint 20 fordult segítségért és támogatásért. Fontos ezeknek a szükségszerű vakcináknak a biztosítása, és ez egy millenáris cél is. A gyermekhalandóság kétharmaddal való csökkentése 2050-ig egy ilyen fontos cél. Fontos, hogy az olyan országok kezébe adjuk ezt az oltóanyagot, akik a leginkább, akiknek a leginkább szüksége van erre, és ez több millió gyermek életét mentheti meg. Elnök úr, ebben a témában született egy írásbeli nyilatkozat itt a parlamentben, a szabadalmak kapcsán, az oltóanyagok szabadalma kapcsán is számos képviselő aláírta ezt. Köszönöm szépen, köszönöm mondja az elnök, most pedig az ALDE képviseletében egy percben adom meg a szót Ríz képviselőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A legtöbb tagállam már az oltások első hullámát meg is kezdte ezen új vírustörzs ellen. Ugyanakkor azonban mindenkinek kényszer, mindenkinek muszáj figyelembe venni azt is, hogy a fejlődő országok nem jutnak hozzá, tehát itt is több millió emberről, több millió gyermekről van szó, akik hasonló betegségekben évről évre meghalnak, ahogy Mitchell úr is erre utalt az imént. Nagyon egyszerű a megoldás, hiszen a vakcinákhoz való hozzáférés egyáltalán nem is hasonlítható az orvosokhoz való hozzáféréshez, teljesen más ezeknek az előállítása, teljesen más ezeknek az ára is. Nagyon pozitív elemek vannak e területen, hiszen 3 milliárd dózist tudunk előállítani évről évre. Ez lehetővé teszi azt is, hogy legyen egy globális stratégiánk az emberek beoltására és az ő védelmükre. Az Európai Uniónak támogatnia kell a WHO-t abban, hogy egyenlően és méltányosan ossz el az oltásokat, és akkor, amikor megfelelőek a helyzetek, akkor partnerséget kell kialakítanunk a fejlődő országokkal abban, hogy megfelelő vakcinákat állítsunk elő, és globálisan terjesszük őket. De la izquierda unitaria europea por un minuto y medio. Köszönöm szépen a GUE képviseletében másfél percben. Matthias asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. Hangsúlyozni szeretném, hogy milyen fontos ez a kérdés. Egy olyan problémáról van szó, amely alapvető fontosságú világméretű járványról van szó, és a déli országok szenvednek a leginkább emiatt a probléma miatt, a vírus terjedése kapcsán, és nem az északi országok érintettek leginkább. Több millió ember veszíti életét a világméretű járványokban, olyan világméretű járványokban, amelyek nálunk már nem léteznek, illetve ö, oltásokkal megakadályozható malária, deng, ö, láz, ö, a láz, stb. Ezek mind olyan betegségek, amelyek nem fordulnak elő az északi országokban. A déli országok pedig nem tudnak védekezni a vírus új formája ellen. Ellentétben az északi országokkal ettől függetlenül nem létezik hatékony megoldás a problémára. Szeretnék még egy dolgot hozzáfűzni mindehez. Ezt a problémát nem, szabad, nem szabad pusztán üzleti kérdésként kezelni, hiszen ez a közegészségügyi, ez a probléma közegészségügyi természetű és világszintű problémáról van szó. Szóval az összes országnak segítenie kell. Meg szeretném kérdezni azt, hogy egyszerűen ölvetett kézzel várjuk azt, hogy a helyzet az oltóanyagok kapcsán marad, és nagyon fontos, hogy a déli országok eh, is megfelelő, oltó, megfelelő mennyiségű oltóanyaghoz jussanak hozzá. Meg kell kérdeznem a bizottságot és a tanácsot eh, arról, hogy ők azt gondolják, hogy egyszerűen hátradőlhetnek, és egyszerűen várják, hogy mi történik a déli országokban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most eh, a KCDI keretében adom meg a szót. Először Guerrero képviselőnek másfél percben. Van alegría, una cierta emoción dar la palabra por primera vez a quien ha sido... Nagyon örülök annak, hogy ön most elsőként megszólalhat. Régóta barátok vagyunk, és először halljuk Önt itt a parlament plenáris ülésén. Köszönöm a baráti üdvözletet. Nekem megtiszteltetés, hogy itt megszólalhatok és gratulálok önnek lelnöki kinevezéséhez. A napirenden szereplő téma kiemelkedő jelentőségű. Támogatnunk kell a fejlődő, fejletlen országokat a hágy, ágy H1 ennek szemben való felkészülésre, ben, és ezen belül tudnunk kell, hogy ez a mostani influenza betegség ugyanúgy, mint sok más, nagyon különbözőképpen hat a fejlett és a fejletlen országok lakosaira. Számos betegséget sikerült már kiírtanunk a világból, a világ alatt azonban sajnos csak a fejlődő világot érthetjük, mert a fejletlen világban ezek továbbra is megmaradnak. Íme itt egy újabb lehetőség, pedig valamennyi államnak, a szegény államoknak is kötelessége polgáraik megvédése az ilyen kórokozókkal szemben nincsen azonban hozzá megfelelő eszközük. A malária és egyéb fertőző betegségek továbbra is pusztítanak, Azért egyszerűen, mert nem tudják kifizetni ezek az országok, ezek a kormányok az oltóanyag árát. Ezért felszólítom a bizottságot, hogy ahogy a biztos úr is utalt rá, hogy kössön stratégiai szövetséget más világszintű szereplőkkel, és találjanak megoldást arra, hogy a generikumon kereszt, generikumokon keresztül a fejletlen országokban is legyen vakcina. Köszönjük szépen, Gerérő úr! Mivel más nem jelentkezett szóra a spontán felszólalások körében, így visszaadom a szót Orbán biztos úrnak, hogy összefoglalja a vita tanulságait számunkra. Köszönöm szépen, elnök úr! attól függetlenül, amit már elmondtam az előző beszédemben, még van néhány aspektus valóban, amelyre ki kell térnem. Az Európai Bizottság folyamatosan támogatásban részesít ö, oltó programokat számos fejlődő országban, jelenleg is. Konkrét projektek és programok támogatásán keresztül az éves költségvetésünkben ennek állandó helye van partnerek vagyunk több összefogásban is, amely arra irányul, hogy a világméretű járványokat megelőzze. Korábban is utaltam rá, de most akkor expliciten megfogalmazom. Az Európai Bizottságnak önmagának nincsen szakmai kompetenciája arra, hogy oltóanyagok gyártását elrendelje. De a WHO-val együttműködve és egyéb szövetségében való részvételen keresztül. Arra kés, készek és képesek vagyunk, hogy másokkal együtt komplex választ találjunk a kihívásokra. Köszönjük, biztos úr! Hallottuk a választ, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot, és áttérünk a következőre, amely a bizottság nyilatkozata a Moldáviában uralkodó pénzügyi és gazdasági helyzetről. ebben a témában is Orbán biztos urat fogjuk meghallgatni. Parancsoljon, biztos úr!